dopo. Buongiorno colleghe e colleghi. Jó napot kívánok, kedves kollégám! Mauro ö, kollega kért szót. No, one. Grazie, signor Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. A 173-as cikk alapján, a házszabály 173-as cikke alapján szólalok föl. A brazil legfelsőbb bíróság Cesaro Batisti eh, kiszolgált um, átadását nem engedélyezi. A parlamentünk egy képviselőinek nagy része más irányú állásfoglalás indítványt fogadott el. Sajnálkozom a felett, de nem elegendő sajnálkozni, hanem kérem, hogy a háza elnöke az egész Európai Parlament sajnálkozását fejezze ki a brazil hatóságok irányába. És fejezze ki, hogy a 30 éve a biztonságra váró és az igazságoságra váló családokkal együtt érzünk. Grazie, grazie onorevole Mau. Köszönöm Mauro képviselőnek, hogy még egyszer aláhúzta ezt a kérdést. Kérem a kollégákat, hogy tartózkodjanak. Borgedzio képviselő, tessék parancsoljon. Fejezzük ezt be. Azt gondolom, hogy itt egy parlamentben vagyunk, és többször kifejezésre juttattuk, hogy a döntést nagyon sajnáljuk, és még egyszer hangsúlyozhatom, amit a parlament több állásfoglalásában a kérdés kapcsán kifejezésre juttatott, a mi felháborodásunkat kifejezzük majd a brazil hatóságok irányában. Ronzuli asszony, tessék! Grazie, Presidente! Eh, Köszönöm szépen, elnök úr! Néhány eh, percen belül szeretnék, eh, szeretnék Geber asszonynak gratulálni, mert nemrégiben gyermeke született, és minden nőnek gratulálok, akik azon ügyekeznek, hogy jó anyák és jó képviselők legyenek. Nagyon fontos az, hogy itt ebben a parlamentben a remény szimbólumai megjelenjenek. Nagyon fontos, nagyon fontos ez számomra. Nagyon fontos az, hogy ismételten komolyakká váljunk, mert azt hallottam nem régiben, hogy az hogy a parlament nem óvoda, nem játszótér, az anyáknak semmi helye itt, és a gyerekek sem tesznek jót a képviselőknek. Úgy gondolom, hogy mindenképpen igyekezni kell azon, hogy a családi életet, illetve a munkát sikerüljön összeegyeztetni. Procediamo! Rendben. Akkor folytassuk a munkánkat, mielőtt még szavaznánk. Lenne néhány bejelenteni való. Először is érkezett egy írásbeli közlemény 007 2011, amit Stamkos úr nyújtott be